Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich und. Äh, Kedves kollégák! Elnézést szeretnék kérni, hogy késve kezdjük ezt az ülést, ugyanis előre kellett hoznunk a bűróülést. Nagyon és elnézést szeretnék kérni Szilén Mászi úrtól is, a Mediterrán Unió főtitkárától. Elnézést, hogy ilyen sokáig kellett várnia, hogy megkezdődjön ez az ülés. Ez igazán nem kedves a részünkről, hogy <laughs> így alakultak a dolgok, viszont az ön részéről rendkívül kedves volt, hogy kivárta. A Mediterrán Unióban való munka rendkívül fontos nagyon fontos, hogy az Európai Unió nagyobb lendülettel forduljon ez iránt a munka iránt, e felé a munka felé, és 29 projektet támogatunk 4 milliárd euróval, ez nagyon fontos hozzájárulás, és azt remélem, hogy a miniszterek találkozójának Eredményeként pozitív döntés született áprilisban a déli szomszédokkal való együttműködéssel kapcsolatban. Június 14-én az Európai Parlamentben elfogadtunk egy fontos anyagot, a regionális dimenzióra koncentrálunk a szomszédságpolitika terén. Ez rendkívül fontos, hogy az Európai Unióban a konfliktusokat úgy oldjuk meg, hogy a nemzeti határokon túlmenően próbáljuk meg az érdekeket békésen képviselni és egymással egyeztetni, és a békés egymás mellett élést lehetővé tenni. Azt hiszem, hogy ez a Mediterrán Unió, ez egy jó eszköz erre. Köszönöm szépen még egyszer, hogy ellátogatott hozzánk, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnökök, tisztelt parlamenti képviselők, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy önökkel tölthetek néhány órát ma eh, délután, hogy bemutassam a cselekvési eh, jelentésünket a 2011-es évre vonatkozóan a Mediterrán Unióban, eh, de természetesen ez lehetőséget ad, alkalmat ad számunkra arra, hogy egy kicsit mérleget vonjunk, és beszéljünk a perspektívákról is. És nagyon örülök annak, elnök úr, hogy önnel és más európai parlamenti képviselőkkel is találkozhattam különböző mm, üléseken, és így folyamatosan kapcsolatban álltunk az Európai Parlamenttel, a, parlamenti, a Mediterrán Unió parlamenti közgyűlésén keresztül, és ezáltal önöket tájékoztatni tudtuk folyamatosan a különböző eredményekről, fejleményekről. Egy fontos, és fontos kérdésekről, amelyek felmerülnek a Mediterrán Unióban. Nagyon fontos számomra intézményi szinten, de egyébként folyamatok, a folyamatot tekintve is, hogy be tudjak számolni önöknek arról, hogy hová jutottunk el, meddig jutottunk el, és mit tervezünk a jövőre nézve. Én egy kis prezentációt tartanék egy kis támogatással, egy PowerPoint előadással, de egyébként pedig azt várom, hogy kérdéseket tegyenek fel, és ezek alapján, ezek segítségével kitérhetünk a különböző kérdésekre. Látják tehát a szlájdokat. Nos, egy kicsit emlékeztetőül szeretném önöknek bemutatni az intézményi keretet, amely az Mediterrán Unióra vonatkozik, és amely körbeveszi ezt. 43 tagállamunk van, természetesen ez egy kormányközi szervezet, ez nem jelenti azt, hogy csak kormány szinten dolgozunk, hanem a nyitottság, a partnerség határozza meg a munkánkat a különböző szereplőkkel. És világos, objekt, világos célkitűzésünk van, Szeretnénk erősíteni a regionális együttműködést operációs szinten. A Mediterrán Unió főtitkársának cselekvési jelentéséről fogok beszámolni. Mindez persze nagyon fontos, hogy beágyazódik egy őt körülvevő környezetbe, ahogy már mondtam, nem csak a e, parlamenti dimenzió fontos a parlamenti közgyűlésen keresztül, hanem vannak itt más fontos intézmények is, amelyek a e, régiókat, e, önkormányzatokat egyszer, egy, egyesítik, mint például az Árlem, vagy alapítványok is vannak itt az Annalint, alapítványok, vagy az üzleti világ, a bizniszmed, vagy az egyetemi világ, a kutatói világ is szerepet játszik itt. Tehát itt látják, milyen környezetben ágyazódik be a Mediterrán Unió, és ne felejtsük el azt sem, hogy a szinergia nagyon fontos a különböző intézmények és nemzetek között. A kormányzást illetően ez a co-ownership, tehát a megosztott felelősségen alapul. Itt Patrice Pekemimit szeretném köszönteni, aki a külső fellépések szolgálatában dolgozik, és az északi dimenziót képviseli, és itt van Jordánia, amely ezt a társelnökséget ellátja most. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy intézményi és politikai szinten elérjük azt, hogy a Mediterrán Unióban valóban közös témák merüljenek fel, folyamatos a párbeszéd, az együttműködés, a stratégia megoldások meg felvázolása mindig együtt történik. Mindezt természetesen a vezető tisztviselők és a főtitkárság támogatja. Nos, egy kicsit nézzük meg, hogy milyen kontextusban dolgozunk pontosabban. Egyrészt itt vannak a különböző kihívások, lehetőségek, amelyekkel szembe kell nézni, és persze ezekre megoldást kell találni. Együttműködve. Azt gondolom, hogy ez a slide ezzel kapcsolatban nem is kell nagyon kiegészítést mondanom, ez gyakorlatilag összefoglalja a régió helyzetét, csak röviden azt szeretném jelezni, hogy vannak kulcsfontosságú témák, prioritások, főleg a fiatalok munkavállalása, a fiatalok körében elterjedt munkanélküliség, ez központi kérdés, és erre mindenképpen megoldást kell találni. Különös tekintettel a nők helyzetére Ma vannak tehát nagy kihívások, amelyet előtt állunk, de hogyha megnézzük a 2030-ig terjedő időszakot, vannak nagyon fontos lehetőségek is. Azt is el szeretném mondani, hogy a kihívások nem korlátozhatják a víziónkat. Olyan vízióra van szükség, amely nem csak a kihívásokat, hanem a lehetőségeket is lefedi. És ez fontos, ez a kiegyensúlyozottság. És azt szeretném elmondani, hogy ami a kihívásokat és a lehetőségeket illeti, a lehetőségeken dolgozni kell, ezeket erősíteni kell, és biztosítani azt, hogy ezek megfelelő választ nyújtsanak a kihívásokra. Ezért szeretnék most a főtitkársági tevékenységekre koncentrálni. Ez a főtitkárság tehát ezt most már meghatároztam, milyen intézményi környezetben működik, milyen kihívások és lehetőségek állnak előtte, és mi a mandátuma, ez következik most. A mandátuma következő, a regionális együttműködés operációs szinten konkrétan a terepen megvalósuljon. Egyrészt van egy Policy Dialogue platform, regionális platform, Másod, másodszor pedig a regionális projektek, amelyeknek nagy szociogazdasági hatásuk van. Ezen a két tengelyen működünk, és ezeken szeretnénk eredményt elérni. Ezek ígéretesek, ezek az eredmények, ami a regionális platform tevékenységét illeti, Nyolc magas szintű konferenciát szerveztünk, 13 vezető tisztviselői ülés is volt, illetve számos kb. 100 szakértői fórum és kerekasztal beszélgetés. Több mint 5000 szereplő vette ezekben részt, hálózatban szerveződve a különböző intézmények részéről. Most emellett mindezt katalizálni, erősíteni, ezek feladata katalizálni és erősíteni a regionális projekteket. Konkrét projektekről van szó, 33 ilyen konkrét projektről van szó, ezek regionális projektek. 50%-uk már megvalósulás felé halad. Igyekszünk úgy dolgozni, hogy a többi projektet is hamarosan be tudjuk indítani, de látják, hogy az elmúlt két évben nagyon sok projekt indult be. Még mindig van sok feladatunk természetesen, de az a célunk, hogy ezeknek a hatása, a kézzel foghatósága és konkrét eredményei láthatóvá váljanak. Hogy így lehessen folytatni a munkát. a meglévő lehetőségek kihasználásával. Eh, amit még szeretnék elmondani, eh, az az, hogy ez a 33 címzett projekt, ezeknek kb. 50%-a, nagyjából is egészében, egy kicsit próbálom egyszerűsíteni a dolgokat, hogy a lényeget meg tudják jegyezni, tehát kb. 50%-át közintézményekkel valósítjuk meg, kormány, kormányok, nemzetközi szervezetek, vagy pénzügyi nemzetközi szervezetek, 50%-uk pedig nem kormányzati szervezetekre valósul meg, civil társadalom, magángazdaság. Ez, ezért nagyon fontos ez a globális egyensúly ennek ö, ö, hangsúlyozása. Természetesen majd elküldöm az anyagot, hogy minden számot pontosan meg tudjanak nézni. Tehát 50%-uk köz projekt, 50%-uk pedig nem kormányzati projekt. Ez nagyon fontos, tehát hogy a Mediterrán Unió minden regionális szereplővel együtt tud működni, magángazdasággal, civil társadalommal, az egyetemekkel, akadémiával. három fő téma köré csoportosulnak ezek a projektek. Ezekre, ezeket gyorsan végig szeretnék menni, mert nem akarok nagyobb belemenni a részletekbe. Természetesen a projektek részleteiről tovább tájékozódhatnak az anyagban. Az elsődleges feladatunk a fiatalok foglalkoztatása és az inkluzív növekedés. Jelen pillanatban ami a különböző tényszerű elemeket illeti, a fiatalok foglalkoztatását, munkavállalását illeti. Ezzel kapcsolatban sok mindent lehet hallani, de minden esetre ez nagyon fontos a mediterrán térség mind déli, mind északi része számára, tehát az Európai Unió számára is nagyon fontos. A fiatalok foglalkoztatásában egy olyan fontos dolgot látok, amely egyesíti Európát és a mediterrán térséget, világos itt a regionális együttműködési platform aktív szerepe. Most 13 e, projekt van itt a 33 e, címzett projekt közül, ami e, a fiatalok foglalkoztatásával foglalkozik. A másik fontos téma a nők jogainak erősítése, a nők helyzetének javítása a társadalomban itt is vannak még olyan problémák, amelyek a mediterrán de vannak olyan problémák, amelyek az Európai Uniót érintik. Ez a vita különböző üléseken felmerül, téma felmerül, és európai szereplőket is megmozgat, akik a nők helyzetének erősítésével foglalkoznak. Itt tíz projekt foglalkozik ezzel a témával, a Párizsi 2003. szeptemberi konferencián egy nagyon aktív dinamika alakult ki, e, és különböző tevékenységek, projektek indultak Barcelonában, és mindez lehetővé teszi e, számunkra, hogy 50 e, ezer kedvezményezettünk legyen, ez meg is történt már, a különböző projektekben 50 ezer embert értünk el. A további harmadik fontos téma a fenntartható fejlesztés, ez infrastruktúrára, energiára, klímaváltozásra, környezetvédelemre, a vízre terjed ki, tehát egy széles tekintetben, vagy széles kontextusban értelmezett fenntartható fejlődésről van szó. És itt az egy regionális dialógusról van szó, itt 14 címzett projekt valósul meg ebben a, ezen a területen, a fenntartható fejlődés területén tehát, és ez itt mindenképpen hangsúlyoz, hangsúlyozandó, a városi fenntartható fejlődés, itt nagyon fontos a pontosítás, nagy eredményeket értünk már el. Ez egy olyan téma, amely az elkövetkezendő hónapokban és években egyre hangsúlyosabb lesz. Ahogy már elmondtam, eh, partnerek hálózatával dolgozunk együtt, ez egy kormányközi szervezet, a Mediterrán Unió. Nem, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy csak kormányok szintjén valósuljon meg az együttműködés, hanem erősíteni kell a koordinációt, a szinergiákat, a kiegészítő jelleget a partnerekkel való együttműködés terén. Nagyon jó az a parlamenti dimenzióval való együttműködésünk, az EUDO mediterrán parlamenti közgyűléssel, Három ülést tartottunk Barcelonában, a eh, székhelyünkön, a Kulturális Bizottsággal, a eh, Politikai eh, és Gazdasági Bizottsággal, és Lisszabonban 2015 májusában egy kiváló elnökségi ülés volt. Ez is nagy sikernek örvendett. Aztán együttműködünk a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel is, a civil társadalommal, az egyetemekkel, annak érdekében, hogy ez a munka befogadó legyen, és a top-down megközelítést a bottom-up megközelítéssel összehangoljuk. Nem szabad a politikai kérdéseket elfelejteni, stratégiai kérdéseket elfelejteni, de az operatív befogadó pragmatikus megközelítést sem szabad szemmelől téveszteni. Befejezésként pedig annyit szeretnék elmondani, hogy a 2014-es beszámolónkon túl én ugye hadd mondjam el, hogy marokkói tehát mediterrán, magreb állampolgár vagyok, három M érvényesül az én címemben, és nem mondhatom, de nem mondhatom azt, hogy amit itt csinálunk, az elegendő. Hadd mondjam el, hogy mennyire fontos az, hogy a jövőbe tekintsünk, folyamatosan leltározzunk, hogy állunk, hol állunk, és mindig figyelembe vegyük a kihívásokat, amelyeket, amelyek előtt állunk. A jövő betekintő perspektívákat tekintve, hadd mondjam el a következőt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy most, amikor a barcelonai folyamat 20. évfordulóját ünnepeljük 2015. novemberében, és most az Európai Unió az európai szomszédsági politika felülvizsgálatával foglalkozik, amit őszre tervez. Az ENSZ a millenáris célkitűzések felülvizsgálatát tervezi. Most, amikor ezek a fontos témák egybeesnek, hadd mondjam el, hogy mennyire szükséges az, hogy a regionális dimenziót erősítsük az együttműködésben a mediterrán térségben. A regionális dimenzió még mindig gyenge láncszem a regionális integráció szintje még mindig nagyon alacsony. Holott a megoldás megvan, a megoldás megvan a, a piac bővítésében, az összes országgal való együttműködésben, a, a déli országok együttműködése az Európai Unió egy, országaival, valódi ré, regionál, régióépítés, regionális fejlesztés rendkívül fontos. Erősíteni kell tehát a regionális dimenziót, amely a mediterrán unió eh, kulcsfontosságú eleme. Emellett nagyon fontos az is, hogy erősítsük a láthatóságot és a kézzelfoghatóságot is, a helyi fellépéseink láthatóságát, hogy a fellépésünk, a tevékenységünk eredménye látható legyen tehát. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy ez partnerségiben való együttműködés alapvető jelentőségű. És azt gondolom, hogy a már me, a, befogadó növekedés, a nők jogainak erősítése, a fenntartható fejlődés, a fiatalok foglalkoztatása ezek a fontos célkitűzések, ezek építkezve folytassuk a munkát. 33 címzett projektünk van, ezt meg lehet duplázni, meg lehet háromszorozni is, ehhez azonban politikai támogatásra van szükség, pénzügyi támogatásra van szükség, és nagyobb együttműködésre, koordinációra, szinergiára a különböző együttműködő felek között. Végül pedig három javaslatot mondanék el, amelyek szerintem nagyon fontosak, és talán amikor a 2015-ös beszámolóra kerül sor, addigra talán már meg lesznek az első eredményei ezeknek a javaslatoknak. Először is azt javaslom, hogy nagy kezdeményezésbe kezdjünk, a migráció és a fejlesztés szintjén. Azt gondolom, hogy a e, bevándorlás kérdése, amely nagyon fontos téma, ez nem, le, ez nem lehet e, biztons, csak biztonsági szempontból figyelni. E, globális megközelítésre van itt szükség, hosszú távú dimenzióra és a fejlesztésre. Itt tudunk valóban valamit tenni, reagálni nem látok jobb intézményi keretet erre, mint a Mediterrán Unió. Itt kellene egy kezdeményezést indítani a többi partnerrel együtt a migráció és a fejlesztés témájában. Természetesen a társ, eh, társelnökök elé fogom vinni ezt a javaslatot, ők azok, akik döntenek a témában. Emellett azt gondolom, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a régiók és a kultúrák közötti párbeszédnek. Nagyon fontos, hogy jobban megértsék egymást az emberek, de ehhez nem fogadhatjuk el azt, hogy, a, hogy kulturális megosztásban éljünk. A kulturális megértés nagyon fontos. Kollektív, együttes felelősségre van szükség, elkötelezettségre van szükség. Üdvözlöm a spanyol eh, külügyminiszter kezdeményezését, aki eh, júniusban, júniusban eh, Barcelonában, a székhelyünkön egy nagy konferenciát tervez, kultúrák és vallások közötti konferencia közötti párbeszéd témájában. Éves találkozókra van szükség a Mediterrán Unió intézményei szintjén a koordináció, a szinergia és a kiegészítő jelleg megerősítése szempontjából. Tisztelt kollégák, tisztelt hölgyeim és uraim, ezt szerettem volna bevezetőként elmondani, és végül pedig egy kicsit humorosan zárnám a bevezetőmet. A Herald Tribune-ban láttam e, ezt e, a e, kis karikatúrát. Látják itt egy terrorista, aki éppen egy terrorista cselekményt tervez, de közben látja, hogy munkatársakat keresnek az üzletben, és végül is úgy gondolja, hogy tulajdonképpen jobb lenne, ha itt dolgozhatna, mint hogyha felrobbantaná az egész áruházat. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, euh, monsieur le secrétaire général. Köszönöm szépen, főtitkár úr, köszönöm szépen, hogy megtartotta ezt a bevezetőt. A barcelonai főtitkárság főtitkára már három éve ön, és ön az egyik legfontosabb célkitűzésnek, prioritásnak a fiatalok foglalkoztatását nevezte meg, a nők helyzetének erősítését és a, a fejlesztést. Én magam is, és a kollégák is nyilván szeretnének részletes tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan tud az Mediterrán Unió a illegális bevándorlás ellen fellépni. Marokkó most már nem csak tranzitország, hanem destináció is a migráció szempontjából, úgyhogy ezzel kapcsolatban talán a Lisszaboni találkozóról egy kis részletesebb beszámolót szeretnénk kapni. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy hozzászólónként két percre kell korlátoznunk a hozzászólásokat, mert már egy kicsit késlekedésben vagyunk. Milán mond az első hozzászóló, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a főtitkár úrnak is, amit elmondott. Azt hiszem 14-15 hónappal ezelőtt járt itt nálunk utoljára. Nagyon örülök, hogy ma ismét eljött és találkozhatunk önnel. Fontos, hogy fennmaradjon a párbeszéd a parlamenttel, a mi szakbizottságunkkal, hiszen a régióban elég bajlós politikai előjeleket figyelhetünk meg, a sok mediterrán térségbeli ország költségvetése rossz helyzetben van, de mégis 23 projektnek a felé már szinte megvalósult, és a projektek megvalósulását mindenképpen üdvözölnünk kell. Ez pedig a főtitkárság kitűnő munkájának is az eredménye. Beszélt a tervekről, az ütemezésről. Kukán úr egy jelentést készített, amit elfogadtunk erről a témáról és jelenleg vizsgáljuk a szomszédsági politika működését, a mediterrán térséggel kapcsolatos politikánkat, hiszen ez is egyfajta szomszédsági politika. Milyen javaslatai lennének a szakbizottságunknak milyen újításokat, változtatásokat javasolna nekünk a szomszédsági politikában, amelynek jelenleg folyik a felülvizsgálata. A külügyi szolgálat végzi ezt a munkát, és majd a plenáris ülésen foglalkozik ezzel a parlament. Gomes asszony. Köszönöm szépen, főtitkár úr, a bevezetőjét. Egyetértek a prioritásokkal, amelyeket felvetett a fiatalok foglalkoztatása fontos téma úgy a délnek, mint az északi dimenziónak. A nők helyzetének erősítése is nagyon fontos. Ezben a témában támogatnom kell önt. A parlamenti dimenzióra helyezzenek nagyobb hangsúlyt, ezt kérem. A párbeszéd erősítése a kultúrák és a régi, vallások között nagyon fontos. Emellett olyan projektekre is van szükség, amelyek a mediterrán térség északi és déli eh, parlamenti képviselőit eh, is eh, egyesítik. Tehát olyan dolgokra, amelyek a parlamenti közgyűlés szintjén már megvalósulnak, de még ezeket mélyíteni lehet. A kérdésem a következő. Hogyha bevándorlásról beszélünk, és, a, és az illegális bevándorlásról. Szerintem a helyzet nem fog javulni, sőt, hiszen mindez összefügg a rengeteg konfliktussal, amelyek amelyek a szomszédos régiókban dúlnak. Nem gondolja el, hogy az Európai Unió még nem beszélt eleget a legális bevándorlási tengelyekről, lehetőségekről. Talán nem gondolja el, hogy talán ez lehet a módja annak, hogy a bevándorlás, illegális bevándorlás jelenségét kezeljük minden dimenziójában, a biztonsági dimenziójában is. Ami pedig a regionális dimenziót illeti, mit tehetünk a dél-déli regionális dimenzió erősítése érdekében, például Marokkó és Algéria tekintetében, hogyha ez két ország együttműködne, az hatalmas változásokat hoznak. Köszönöm. A következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Főtitkár úr, szeretnék gratulálni az előadásához és köszönöm azt is, hogy eljött hozzánk, hogy megvitassa velünk az aktuális helyzetet. Fontosak az ön tapasztalatai és a különböző regionális testületekben végzett munkája kapcsán sok tapasztalattal rendelkezik, gyakorlati konkrét projektekkel összefüggésben is. És ez nagyon fontos, hiszen az átlag emberek azt szeretnék, hogy minél több minden történjen, konkrét dolgok. Két kérdésem lenne, amelyeket kérem, hogy válaszoljon meg, és fűzön némi magyarázatot eh, ezekhez. A politikai együttműködés kapcsán említette a Mediterrán Unió parlamenti közgyűlését. Ennek az ülései eh, rendszeresen eh, lebonyolításra kerülnek. Milyen az összetétele ennek a parlamenti közgyűlésnek. Itt a szakbizottság, a különböző struktúrák valóban a valóságot tükrözik, vagy esetleg ki kellene egészíteni valamivel a parlamenti közgyűlés? Hiszen fontos, hogy politikai szempontból megkönnyítsük a regionális együttműködést, és új lendületet adjunk az együttműködésnek. A második kérdésem a saját felelősségre, vagy ownership-re vonatkozik. Különösen a déli országokra gondolok, tehát a földközi tengeri déli részén lévő országok, valóban a Mediterrán Unió tulajdonosának érzik magukat. Fontos, hogy ne felülről erőltessük rájuk a partnerséget, hanem ők ezt magukének érezzék, és a partnerségi projektekben ilyen mentalitással legyenek részt el. Örülnék, hogyha egy kicsit részletesebben beszélne erről a két szempontról is. Köszönöm Petrász, Fabio Castaldo a következő szóló Fábio, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is sok szeretettel köszöntöm a főtitkár excellenciás urat. Nagy megtiszteltetés az, hogy eljött hozzánk, és nagy lehetőség az, hogy egyeztethetünk. Teljes mértékben egyetértek a prioritásokkal, a kultúrák és a vallások közötti párbeszédet emelném ezek között ki, és nagyon fontosnak tartom a központi témákban közeledjünk egymáshoz. Ez a bevándorlás a legfontosabb téma. Ez egy globálisabb megközelítést követel, a fejlődésre kell koncentrálni, nem csak biztonsági szempontból tekinteni ezt a kérdést. A kérdésem, tehát közvetlen, direkt, a Navaleuba Formed missziót jóvá hagyta a tanács, ha jól tudom, öt hajó és tenger, egyéb tengerészeti eszközök állnak rendelkezésre, mandátuma ma is van ennek. Azonban itt sor került egy halálesetre nem, a libiai partok előtt, és nem tudjuk, hogy ki volt a felelős. Vizsgálatot indítal, indítanak, ezt jelentették be az olasz hatóságok. A kérdésem a következő. Gondolja-e, hogy ez a misszió, a mandátumát tekintve, amelyet a tanács adott, ez megfelelő-e az, önök által, az ön által említett pirőtesokra való választaláláshoz? ön szerint egyes aspektusait javítani kell-e, vagy bírálni kell-e? Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok! Merci Fábio. Szedem és kollégia Eduardo Cucano. Nasze... Kukán kollega parancsoljon. Kukán úr volt a jelentéstevőnk a szomszédsége politika kapcsán. Köszönöm szépen ezért, hogy késtem egy kicsit. Üdvözlöm a főtitkár urat Nagyra értékeljük, hogy az elmúlt hónapokban gyakrabban ellátogatott az Európai Parlamentben, hiszen minél többet eh, beszélünk a főtitkár úrral, és értékeljük az ő és a főtitkárság munkáját, annál hasznosabbak lesznek az eszmecserék. Ez a szakbizottság már szavazott is eh, a szomszédsági politika felülvizsgálatával foglalkozó jelentésről, a Meditál Unió főtitkára és az elnök úr is említette ezt a jelentést. Ön ma sok konkrétumról is beszámolt nekünk. Ki kell emelni azt, hogy ön valóban konkrét projektekkel foglalkozik, hiszen a helyzetből és a szervezet összetételéből egyébként is ez adódik. A jelentés mert egyébként hivatalos keretként is fel lehet használni a keleti és a déli szomszédainkkal folytatott együttműködés kapcsán, és nagyon is és pragmatikus projekteket kell lebonyolítani. Én nem nagyon szeretem az ilyen nagy terveket. Minden konkrét projekt, ami együttműködést eredményez, üdvözlendő. És fokozatosan majd lépésenként eh, talán nagyobb projekteket is el lehet majd indítani. Ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, még egyszer köszönöm, hogy itt van, örömmel várom a további eszmecserét a két dimenzióval kapcsolatos együttműködésről. Köszönöm szépen, Edward a parancsoljon. A parlamenti közgyűlés eh, tagjaként eh, Ön, ugye ön is felsorolt sok nagyon fontos kérdést, a migráció, demográfiai kérdések, oktatás, képzés, KKV-k létrehozása, genderpolitika, és nem csak a foglalkoztatás, hanem különösen a fiatalok foglalkoztatásának a erősítése. A mediterrán szabadkereskedelmi térség létrehozását is kellene kezdeményezni, valamint erősíteni kellene a dél-dél közötti cserét és partnerséget. Intézményi kapcsolatokat kell kialakítani az EBRD-vel és más nemzetközi pénzintézetekkel. Mit gondol erről? Köszönöm szépen, Picula úr. De Szárnes asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Főtitkár úr, nagy örömmel hallgattam meg a bevezetőjét és a beszámolóját is, ami kiváló. Egy dolgot szeretnék elmondani, ezt nyilván ön jobban tudja, mint bárki más. Ezek a kihívások, amelyek a mediterrán térségben vannak, mediterrán térség körül, ezek elképesztő méretűek, a konfliktus, a háborúk, a fanatizmus, a migráció, a biztonság, az instabilitás kérdése egyes országokban, mindez e, hatalmas kihívások elé áll bennünket. Azt gondolom, hogy természetesen az ön beszámolója jó irányba mutat, de most már nem a rendes munka szinten vagyunk. Most már azon kellene gondolkodni, hogy a Mediterrán Unió mandátumát, politikai orientációját végig kellene gondolni. Az Európai Unióval együtt végig kell gondolni azt, hogy hogyan lehetne ezen nehézségek megoldásához hozzáadni a mi hozzájárulásunkat. Végül pedig két kérdés. Először is úgy gondolja-e, hogy a migrációs, az európai migrációs politika hiánya, vagy az a néhány tengely, amely végre meghatározásra kerül, ez jó irányba megye. Másodszor, mi a helyzet a fejlesztési politikával, amelyet beindítottunk? Ön szerint ez gyümölcsöző-e, vagy ezt felül kell -e vizsgálni? Tudom, hogy nem fogunk az összes problémát és minden kihívást most megoldani, de azt gondolom, hogy újra kell orientálódni ezekkel a témákkal kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm. Az utolsó hozzászóló Tergemini úr, tessék, az EKC nevében. Önfelelős a Mediterrán Unió, tessék. Merci, Monsieur le Président. Je serai... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon röviden szeretnék hozzászólni. Először is köszönöm a főtitkár úrnak, eh, kedves barátomnak, eh, Szizsimiszi eh, úrnak, hogy most már három éve és négy hónapja dolgozunk együtt. Néhány pontot szeretnék kiemelni, és hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire egyedülálló a Mediterrán Unió. Ez nem csak, hogy egyedülálló, de nagyon szükséges is. A föltitkár ság a fő témákra koncentrál, tehát a foglalkoztatás, a fiatalok foglalkoztatása, ez egy nagyon fontos téma, amely, amely 43 ország vesz ebben részt. Talán felülvizsgálhatjuk a munkamódszerünket, le, talán eljön ez a nap is, de végig kell gondolni, hogy az elmúlt három évben politikai szinten milyen erőfeszítéseket tettem, tettünk. Tíz jó okot adok arra, hogy a, Euró, hogy a Mediterrán Uniót erősítsük, és hogy támogassuk politikai szinten, Euró, mind európai szinten, mint a fővárosok részéről. Egyrészt ez az egyetlen fórum, ahol Palesztina, ezzel a névvel, hogy Palesztina részt vesz, mú, együttműködik Izraellel, és meg is egyezik Izraellel résztémákban. Második ok. A magas szintű tisztviselők szintjén, napi szinten, de nagy követi szinten is, két havonta, Ankara, Ankara, Görögország és Ciprus együttműködik a felvetett témákban. Harmadik ok, Az Algéria-Marokkó kérdését felvetették. Az algér kormány pénzügyileg is hozzájárul a Mediterrán Unió főtitkárságának munka, munkájához, amely főtitkárságot egy marokkói állampolgár vezeti. Ez egy diplomáciai csoda. Líbia. Nemrégiben a Mediterrán Unió köz közlekedési miniszteri ült, ültek össze, a líbiai és az izraeli köz, közlekedési miniszter egymás mellett ültek, és ez lehetővé vált. Szíria. Ez egy, az az egyetlen fórum, ahol az arab országok egyetértenek abban, hogy az szír állam egyedül megkapja a székhelyet, ami a nőket illeti, a nők helyzetét illeti, az 2013. szeptemberében szervezett miniszteri ülésen ez egy nagyon fontos téma volt. Arab országokkal, arab fővárosokkal együtt felvetettük ezt a kérdést, holott nagyon sok arab országban és fővárosban konzervatív muzulmán kormány van a nők jogainak szempontjából a nők helyzetének javítása, az oktatás, a nők elleni erőszak elleni harc mind napirendre kerültek. Az északi országok, az európai országok, az észak-európai országok, most két évvel ezelőtt például Litvánia adott helyet a Mediterrán Unió ülésének. A Mediterrán Uniónak köszönhető az, hogy az, hogy az európai országok a Lisszaboni szerződésben egy kicsit messzebb menjenek, az ágazati miniszterek fontos szerepet játszanak. Az utolsó pont, ezt említette a főtitkár, a társ elnökség, a társ felelősség vállalás nagyon fontos. Jordán királysággal működünk egyet, együtt napról napra. Ez nagyon jól működik, ez az együttműködés. Youssef Matejnél Jordánia nagykövetével egyeztettem az itt elmondottakat, és teljesen egyetértünk. A szomszédsági politika tehát nagyon fontos, a politikailag hangsúlyozni kell ezt. A paradoxon az az, hogy ez a Mediterrán Unióban minket foglalkoztató kérdések, például az antiterrorista specialisták, az egyetemek, az ung k a a tengeri források, szakértői, az üzletemberek mind-mind együttműködnek. Köszönöm szépen Bergamini úrnak. Most pedig Alió Maria asszonynak fogom megadni a szót, és aztán a főtitkár úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, röviden. részt vettem azokban a vitákban, amelyek aztán a Mediterrán Unió létrehozásához vezettek. Egy dolgot hadd mondjak el, ez a Mediterrán Unió, ez, ennek a létrehozása köszönhető annak a felismerésnek is, hogy az Európai Unió önmagában földrajzilag, gazdaságilag nem elegendő a jövő problémáinak megoldására. És ezért összefogtunk a mediterrán térséggel, nagyon fontos, hogy egyesüljünk, hogy nagyobb súlyt adjunk eh, ezeknek az eh, eh, országoknak 700, ezer, 700 millió lakost egyesít ez a térség. Nem szabad ezt elfelejteni. A mi szerepünk az, hogy elég erős kapcsolataink legyenek annak érdekében, hogy elég erővel tudjunk fellépni, hangsúlyjal tudjunk lépni, fellépni. Tisztelt Főtitkár úr, a kérdés abszolút politikai jellegű. A kérdés az az, hogy nem léptünk el a stagnáció eh, fázisába politikailag. Eh, persze eh, elismerem ezeket az előrelépéseket, amelyeket elmondott, de mivel a mediterrán térségben bizonyos konfliktusok úgy tűnik, hogy eszkalálódtak, és emiatt úgy tűnik, hogy a, a szándék egy kicsit visszaesett ahhoz képest, ami a Mediterrán Unió létrejöttekor ezt az ideát meghatározta. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót 5-7 percben a válaszra. Köszönöm. 5-7 perc az Mediterrán Unió problémáira, hát ez nem sok, de majd visszajövök persze. Köszönöm szépen a bátorítást, a támogatást és a szándéknyilatkozatot. Ez persze nem jelenti az, hogy mindent aláírnak, Bianco csekket adnak nekünk a kezünkbe, de természetesen azért kihallottam a bátorítást a régió számára. És azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy meghallgassuk az önök véleményét, és biztosíthatom önöket arról, hogy ezt mind tudomásul vesszük, és nem felejtjük el. Hadd mondjam el, hogy tudatában vagyok, hogy mennyire komplex ez a kérdés, de azt is el szeretném mondani, hogy a Mediterrán Uniónak van egy címe, van egy telefonszáma, és van egy e-mail címe. Ez nem jelenti azt, hogy a kezünkben van a varázspálca, amelyen mindent meg lehet oldani. Nem, persze természetesen nem áltatjuk magunkat ebben az illúzióban, de nagyon fontos, hogy az mediterrán unió szempontjából hiányzik ez az eszköz, ez a, ez a follow-up, ez a monitoring eszköz, ez a cselekvési lehetőség, ami nagyon fontosnak szám, tűnik számomra. És Szeretném folytatni a barcelonai csapat mobilizálását, ösztönzését. Ez a csapat nagy elkötelezettséggel, hatékonysággal dolgozik, úgyhogy megérdemlik a dicséretet, és hogy megemlítsük őket. De nagyon fontos az, hogy sok kérdés a bevándorlás körülforog, erre felkészültem természetesen, de e, emellett nem, nem mint főtitkár, hanem mint e, mediterrán térségbeli állampolgár és szólok önökhöz. E, nem marokkói diplomata és mediterrán állampolgár az, aki itt, itt ül, akinek a szemébe szeretném kommentálni ezeket a dolgokat. Az elmúlt időszakban döntések születtek, ezeket nem fogom ebben a címemben vagy tisztemben kommentálni, mert nem ez az én feladatom. feladatom. Mindezt félretéve, hadd térjek vissza egy alapvető kérdésre, globális, kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség a bevándorláshoz. Ez, ennek során nem szabad elfelejteni a valóságot. Túl sok elem van, amit hangsúlyoznunk kell, de hadd említsem azt a több millió embert, mediterrán térségből származó embert, akik legálisan élnek Európában, látható módon, integrált módon, legalábbis nagy részük integrált módon legálisan él itt. Ne felejtsük ezt el. A mediterrán térség szempontjából ez létezik. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy az Európai Uniónak szüksége van a munkáskezekre az elkövetkezendő évekre. Számos beszámoló jelentés szól erről, és ezek számokat is idéznek. Nem szeretném, elfele- nem szeretném hogyha elfelejtenénk az emberi mobilitás fontosságát sem. Hogyha regionális együttműködést akarunk, akkor nem lehet mobilitás nélkül. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy nagyon fontos, hogy ezt a kérdést, a bevándorlási hullám kérdését globálisan kell tekinteni, kiegyensúlyozott módon kell tekinteni, ami a következő pontokat hangsúlyozza. Együtt kell működnünk. Az együttműködés ez nem csak elmélet. Hadd mutassak be egy diát, amit nem mutattam meg az előbb. Oops. C'est Frontex, ce sont les statistiques de Frontex. A Frontex statisztikáit szeretném megmutatni. Ez 2015 elejéig tart. Na, ez azt mutatja, ezt a három koridort mutatja, persze most már vannak egyéb koridorok is, Közép-Európára gondolok itt, ahonnan érkezhetnek illegális bevándorlók. Szerbia és Magyarország közötti határ problémáit említhetném például, amely nem régiben került a figyelem homlokterébe. De itt van a nyugati koridor is, Marokkó, Spanyolország koridora. Ez az együttműködésnek köszönhetően, valódi együttműködésnek köszönhetően, tehát a statisztika manapság azt mutatja, hogy a statisztika azt mutatja, hogy manapság jobban öm, ö, kezelik a határok kérdését. Ez nem jelenti, hogy nincs már probléma, persze, hogy van. E, és persze vannak mediterrán tragédiák, ezek mediterrán tragédiák e, nagy részt Libyára vezethetők vissza, és valódi együttműködés hiányára. Tehát hangsúlyoznom kell azt, hogy mennyire fontos, hogy struktúráljuk az együttműködést. Amikor létezik az együttműködés, akkor valódi konkrét eh, megoldásokat lehet elérni. Emellett eh, itt vannak a fejlesztési lehetőségek is. Amikor valaki elvándorol a hazájából, akkor ennek oka van, legyen az politikai instabilitás, ahol politikai instabilitás van, az eh, a probléma bennünket is érint, akkor, és hogyha érint bennünket egy probléma, akkor azt kezelni kell. Legyen szó politikai instabilitásról, szubszaharai Afrikáról. Ez azt jelenti tehát, hogy politikai, fontos politikai problémáról van szó, amit meg kell oldani. Aztán ezen kívül gazdasági bevándorlást se felejtsük el. Aztán a klíma problémákat tehát ezt az egész dimenziót figyelembe kell venni, és e, ezek alapján kell választ adni. Most egy konkrét projektet hadd mondjak el. Az Euró-Mediterrán Egyetem kérdését Defezben. E, ez egy fontos regionális probléma, határon át, projekt, határon átnyúló projekt, a fiatalokat célozza meg, a fiatalok munkanélküliségi problémáira próbál választ találni, és igyekszik elkerülni az illegális bevándorlást, inkább a, a, a, kvali, a kvalitatív, a minőségi, legális mobilitást erősíteni. Ez a projekt folyik, ez egy kulcsfontosságú egyedi projekt, amely egy valódi közös kultúrát erősít. Aztán az, a szabadkereskedelem, a beruházás kérését tekintve az együttes érdekek erősítése nagyon fontos. Az érdekeink gyakran találkoznak nem csak kihívást kell itt ebben látni, hanem a lehetőséget is a mediterrán térségben. A legutóbbi példát hadd említsem, a Peugeot Marokkóban ruház be 600 millió eurót. Ez nem csak fejlesztési együttműködés, hanem egy win-win helyzet. Ez a Peugeot versenyképességét erősíti, és a nemzetközi jellegét. Ezek azok a fontos közös érdekek, és ezek azok a dolgok, amelyek erősítik a Mediterrán Uniót. És valóban mindenki nyertesként kerülhet ki ebből. Még számos kérdés felmerült, de az elnök úr nem engedi, hogy az összesre válaszoljak, de legalább kettőre hadd válaszoljak. Az európai szomszédsági politikát illetően ez egy nagyon fontos pillanat, meg kell próbálni kihasználni ezt a lehetőséget, egy új európai szomszédsági politikát létrehozni, amely valóban partnerségen alapul. Van itt egy ajánlásom, nagy érdeklődéssel olvastam azt a jelentést, amelyet Kukán úr készített, és gratulálok neki a munkájához a szomszédság politikával kapcsolatban, de van egy ajánlásom, a regionális dimenziót erősíteni kellene ebben, erősíteni kell a regionális együttműködést eh, ahhozért, hogy ne korlátozódjunk egy lineáris vízióra, ne, ne, ne koncentráljunk, ne csak a bilaterális kapcsolatokra koncentráljunk, hanem regionális stratégiai együttműködésre. Itt az idő, hogy ezt a lépést megtegyük. Mert a kihívások regionálisak, ezért a válaszoknak is a regionálisnak kell lenni. Ami a politikai dimenziót illeti, ezzel kapcsolatban is felmerült egy kérdés, ami a parlamenti közgyű, mediterrán parlamenti közgyűlést illeti, ezt a dinamikát fenn kell tartani, sőt, erősíteni kell. Az interakciókat erősíteni kell. Nem csak a főtitkárság és a, és a közgyűlés között, hanem a különböző intézmények között is ezeket megmutattam az előbb. Ebből a szempontból a parlamenti közgyűlés fontos szerepet játszik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hogyha lehet még egy szava nem semmiféle intézményi sovinizmust, nem, sovinizmusról akar, nem akarok tanúbizonyságot tenni, ez nagyon távol áll tőlem, de azt gondolom, hogy nagy, font, nagyon fontos, hogy Patrice Bergamin is mondta, Fontos a regionális együttműködési struktúra, fontos, hogy egymás mellé leüljünk a tárgyalóasztóhoz, hogy közösen alakítsuk a jövőnket. És ez a közös munka, ez a társ, tehát felelősség megosztás, ez nagyon fontos, hogyha ez ma még nem létezne, akkor létre kellene hozni, de szerencsére létezik a Mediterrán Unió szintjén. Köszönöm szépen, tisztelt főtitkár úr! Örülök, hogy már évek óta együttműködhetünk, és ez az együttműködés remélhetően folytatódik. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy bemutatta a 2014-es cselekvési jelentésüket, és remélem hamarosan találkozunk.